nincs ma itt, de úgy gondolom, hogy folytassuk a szavazást. Az első... Rátérünk tehát a szavazásra. Az első pont, amiről szavazni fogunk, ez sri lankai helyzetet illeti. Nos, tehát előttünk áll az állásfoglalási indítvány az Egyesült Baloldal részéről, a GUE NGL részéről mellette. ellene, tartózkodás, Mazina úr szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen. Én ugyan itt vagyok, de nem veszek részt ezen a szavazáson, annak ellenére, hogy itt vagyok, és részt veszek az ülésen. Jó, Elnök, rendben, akkor ezt lejegyeztük. Most megvizsgáljuk a közös állásfoglalási indítványt, amelyet négy frakció nyújtott be. ugyan erről a témáról van szó. Tenok úr szeretne szóbeli módosítást benyújtani a második bekezdéssel kapcsolatban. Tenok úr, egy utolsó módosítást szeretnék kérni egy szóbeli módosítással kapcsolatban, hogyha sikerül, mert sikerült megállapítani, hogy a közös állás állásfoglalásban azzal kapcsolatban, hogy kicsit zavaros volt a megfogalmazás, az angolban a non-fire eh, period szerepelt, ami nincs értelme, ceasefire, vagyis tűzszünet eh, kifejezést kellene használni. Úgyhogy tulajdonképpen egy eh, kifejezésnek a kicseréléséről van szó, hogyha az tisztelt ház ezt megengedi, akkor a non-fire kifejezést ceasefire-re cserélnénk ki, ez az angol változatot illeti. Tehát elnök, van-e valaki, aki ellenzi ezt a módosító javaslatot, amelyet Tanok úr javasolt? Nem, Macakis úr? Azt szeretném elmondani, hogy valami, egy Kicsit a módosító javaslat második sorában is szerepel valami, egy másik kis változtatásra is sor kerül. Azt szeretném kérni, hogy Tenok úr erre is utaljon. A humanitárius segítségnyújtást tartalmazza ez a második módosítás, de az igazán fontos a non-fire periodnak a tűzszünetel való helyettesítése. Nos, Tenok úr ezt a kérést nyújtotta be, de még Romeva kollega is szeretne talán ö, hozzászólni. Úgy látszik, hogy ö, nagyon sok vitatott kérdés van itt ma délután. Tessék! Hát nem tudom, hogy ez ö, nyelvi probléma ez, a szöveg, ami előttem van, ez a ceasefire-ről, vagyis tűz, tűzszünetről beszél, tehát ugye jól értem, hogy a helyes változatban ceasefire vagy tűzszünet kifejezést kellene használni. Elnök. Hát Tenok úr ezt próbálta tisztázni, a módosító javaslata a szóbeli módosításának az utolsó változatában ezt elmagyarázta, ezzel módosítja az eredeti bekezdést. Kérdeztem, hogy van-e valakinek ellenvetése, nem volt senkinek ellenvetése, úgyhogy a kettes bekezdésről szavazunk, azzal a módosítással, amit Tenok úr benyújtott. Tehát erről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, akkor ezt elfogadtuk módosított formájában. A következő pont egy preambulum bekezdésre vonatkozó pont. Tenokor szeretne még egy módosítást benyújtani? Tenokor, tessék! most láttam eh, csak, hogy a szavazó listán eh, szereplő eh, sorrendet egy kicsit összekevertem, és a kláb rambulum bekezdésre vonatkozó módosítást nyújtottam be, pedig most érkeztünk a kettes bekezdéshez, és ezért került sor erre a kavarodásra. Elnézést kérek, a rossz sorrendbe írták föl a szavazólistámon, hogy miről szavazunk. Én azt a módosító javaslatot olvastam föl, amit a K bekezd, preambulum bekezdésre ö, utalva fogalmaztam meg, nem pedig azt, amit a kettes bekezdésre vonatkozóan, és nem ugyanarról szavaztunk, mint amit felolvastam. Elnézést. Most akkor újra szavaznunk kell a kettes bekezdésről. Rendben, tanok úr. Ezt így fogjuk akkor e, figyelembe venni, de kérem, hogy legyünk egy kicsit óvatosabbak, figyelmesebbek a jövőben. Akkor most a kettes bekezdésről szavazunk. Kérem tanúk urat, hogy még egyszer ismételje meg a módosító javaslat a kettes bekezdésről. Kedves kollégák, kérem, hogy figyeljenek oda, hogy minél hamarabb befejezhessük. Tanok úr, öné a szó. Nos, ami a kettes bekezdést illeti, itt az szerepel, hogy az e, LTTN hogy az LTTN aratott katonai győzelem, amelyre sor került, ez önmagában nem elegendő, hanem politikai megoldásra van szükség, hogy fenntartható megoldásról beszélhessünk. Ez szerepel a szavazólistán. Rendben. Van-e ezzel kapcsolatban ellenvetésük mellette? Ellene? Tartózkodás? akkor ezt elfogadtuk, a kettes bekezdést ezzel elfogadtuk módosított formájában. Most jön a káb preambulum bekezdés, amelyet már módosítottunk, és amelyről szavaztunk. Macakis úr. Hát ahhoz, hogy helyesen járjunk el, most kellene szavaznunk a K preambulum bekezdésről, vagy nem? Kérdezi Macakis úr. Köszönöm szépen tisztázzuk a dolgokat, nézzük meg még egyszer a K preambulum bekezdést, kérem te urat, hogy ismételje meg azt a szóbeli módosítást, amely a K preambulum bekezdésre vonatkozik. Nos, Romeva úrnak mondom még egyszer, hogy még egyszer szeretném módosítani ezt a javaslatot. A szav- javaslatban tehát a no fire period szerepel, és ezt a tűzszüneti időszakot, tűzszünetet mindenképpen el kell fogadni annak érdekében, hogy a humanitárius segítség eljusson a lakosokhoz mellette. Kérdezi az elnök. Ellene. Tartózkodás. Akkor ezzel elfogadtuk a K preambulum bekezdést módosított formájában. Most pedig szavazunk az egész állásfoglalási javaslatról mellette. Ellene tartózkodás. fogyott. Illetve elfogadtuk elnézést, javítja az elnök. Következik hat, módos, hat állásfoglalási javaslat a burmai menekültek helyzete Tájföldön, Tanok úr. Tanak úr a kettes bekezdéssel kapcsolatban szóbeli módosítást javasolt be. Kérem szépen Tanak urat, hogy nagyon figyelmesen járjon el. Más szóbeli módosító javaslatai is vannak, úgyhogy kérem azt mondja el, hogy most tényleg erre vonatkozik. Elnök asszony! megint csak nem a megfelelő, nem a megfelelő mm, sorrendben kaptam meg a szobali módosítási javaslatokat, úgyhogy próbálok nagyon figyelni a kettes bekezdésben. A bekezdés végére szeretnénk hozzátenni azt, hogy ugyanúgy, hogy emellett a szándékos elszegényítés, az önkényes adópolitika és a földterületek konfiszkálása. Van-e valakinek ellenvetése? Nincs. Akkor szavazunk. Tanok úr javaslatának megfelelően mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Most az ötös bekezdés következik. Megint csak szóbeli módosítás tanok úr részéről. Tessék, öné a szó. Sajnos tenokurat nem halljuk. Mikrofont kérünk. Az ötös bekezdések kapcsolatban üdvözli a táj kormány együttműködését az ENSZ magas szintű megbizotjával, menekülteket felelős megbizotjával, és ezzel egy időben azt kéri, hogy a táj kormány az ENSZ egyezményt írja alá, amely a menekültek helyzetére vonatkozik, és ennek a kiegészítő jegyzőkönyvét. Köszönöm szépen, Tanok úr. Van-e ezzel kapcsolatban ellenvetés? Nincs. Akkor erről módosított formában szavazunk. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Akkor ezt elfogadtuk. Most következik a hatos bekezdés. Megint szóbeli módosító javaslatás. Tanok úr, köszönöm szépen, elnök. Azt mondja, felolvasom az egész, egész ezt, ö, bekezdést hangsúlyozza azt, hogy ez a kérdés regionális kérdés, a táj kormányt arra kéri, hogy járuljon hozzá a régiók együttműködéshez, és üdvözli eh, azt, hogy India, Burma és egyéb régióban lévő országok külügyminisztereinek az együttműködését kezdeményezték és a nemzetközi szervezeteket is arra kérik, hogy járuljanak hozzá ennek a hosszú távú problémának a megoldásához. Köszönöm szépen, Tanokul. Bemutatta a módosítójavaslatot mellette, ellene, tartózkodás, akkor ezt elfogadtuk egyértelműen. Akkor most a hetes bekezdés után itt van a liberálisok módosítása mellette, ellene, Ellene? Kérdezem még egyszer. Tartózkodás? Elutasítottuk. A szocialistáknak is van itt módosító javaslata előttünk, ezről külön szavazunk első rész mellette. Ellene? Tartózkodás? Ezt elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A nyolcas bekezdés után a liberálisok módosítása van előtte mellettünk, mellette ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. Most következik az E, e preambulum bekezdés, megint csak szóbeli módosítás tanok. E, uh, az E bevezető rendelkezés a következőképpen kell, hogy szóljon. Az ENSZ menekültügyi hivatala hivatalát aggasztja a burmai menekültekkel szemben tanúsított bánásmód. 26-ból néhányat még mindig a hatóságok börtönben tartanak. Köszönöm szépen, Tenek úr. Jó, van ezzel ellenvetés mellette? Tehát mellette ki van? Mellette az E pont ellene ki van tartózkodás elfogadva. Az egészről mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nos, akkor most térjünk át a következő témánkra, amely közös hat, ö, állásfoglalás indítvány a Cesare Batista braziliai kiadatásának elutasítása nyílt szavazás lesz erről. Mindannyian szavaztak. Lezárom a szavazást. Negyvenhat